Ismertetném az alelnökök megválasztása második fordulójának az eredményét. 637-en szavaztak. 8 szavazat érvénytelen. Tehát 629 az érvényes szavazatok száma. Tehát az abszolút többség 315 szavazat lenne. A következők az eredmények. Alvaro úr 176 szavazat, Angelilli asszony 241 szavazat, Düren asszonyra 250-en, Karesz úrra 31-en, Martinez úrra 257-en, Megminnen úrra 192-en, Papasztamkosz úrra 270-en, Piterra úrra 275-en, Podimata asszonyra 253-an, Protasievics úrra 231-en, Súrján úrra 203-an, Tarand úrra 90-en, Vidal Quadras úrra 262-en Vlasák úrra 184-en, Villand úrra pedig 216-an szavaztak. Tehát megállapítom, hogy egyetlen jelölt sem érte el az abszolút többséget. Ez azt jelenti, hogy egyelőre betöltetlen a 14 alelnöki pozíció. Igen? Tehát lassabban fel tudná olvasni, hogy kire hányan szavaztak, mert csak kevesen vagyunk. Válasz? Azt hiszem, hogy a problémát megoldottuk, de azért felolvasom. A további eljárás ismertetése, mivel mind a 14 hely betöltetlen marad, ezért harmadik fordulóra van szükség, ez holnap reggel 9 órakor kerül megrendezésre. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a harmadik fordulóban a relatív többség fontos, tehát nem az abszolút többség, hanem a relatív többség, amely attól függ, hogy hányan szavaznak. De fontos a harmadik forduló, szükség van rá. Meg kell, hogy kérdezem, hölgyeim és uraim, mely jelöltek tartják továbbra is fent a jelöltségüket, mivel ilyen ennyien vagyunk itt, nem, kev, nem könnyű ezt megállapítani, de megpróbálom azokkal kezdeni, akik konkrétan itt vannak. Álvaro kolléga, kezdjük önnel. Angelili asszony. Rendben. Düron asszony. Köszönöm. Karasz úr. Martínez Martínez úr. Macmillan Scott úr, Papasztamkosz úr, Pitella úr, Podimata asszony, Protasiewicz kolléga, Súrján kolléga, Tarant kolléga, még bele kell gondolnom holnapig. Köszönöm szépen. Jó, hát akkor majd meglátjuk. Vidal Quadras úr, Vlasák úr, Vilant kolléga. Köszönöm. Oké. Okay. Die Sitzungsdienste informieren mich darüber. A szolgálat értesített, hogy azok, akik jelöltették magukat, továbbra is ők a jelöltek a harmadik fordulóra, ha csak kifejezetten nem adnak hangot annak, hogy visszavonják a jelöltségüket. Tarant úr, megkérném, hány óráig szeretné ezt tisztázni holnap reggelig, mert ki kell nyomtatnunk a választólapokat. How much time do I need until tomorrow? Hogy mennyi, mennyi időre van szükségem? Hát, holnap reggelig. Rendben, Tarant kolléga. Akkor kérem, holnap reggel nyolcig közölje velünk, hogy fenntartja-e a jelöltségét. Reggel hétkor, majd önre telefonálok, jó? Jó, köszönöm. <laughs> Igen, aki korán kell aranyat lel, a akkor holnap reggel 9-ig lezárom az ülés, mindenkinek jó utat haza.